Nos, 14. napi rendi pont következik. Két tanulmány bemutatása a tulajdonjog visszasz, tulajdon visszaszolgáltatás témájában. Az első dokumentum, amely ezben a témában van, ez a magántulajdonnal kapcsolatos kérdés a bosznia-hercegovinai, Horvátország és koszovai regionális konfliktusokat követően. Először megadom a szót Mikaela Salomon asszonynak, és aztán Tomislav Borics kapja a szót ugyanebben a témában. Én arra kérem önöket, hogy tartsák be az időket minden egyes jelentésre. 15 percet írtunk elő, mivel hogy két jelentés van, 10, 10 percet kapnak, 20 perc összesen, különben nem tudjuk időben befejezni a mai munkát. Köszönöm. Yeah, does it work? Fine. Működik? Jó. Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Akkor én nyitnám meg ezt a prezentációt. Úgy képzeltük el ezt, hogy megpróbálunk önöknek egy áttekintést adni azokról a, az alapokról, amelyek oda vezettek, hogy eltulajdonlásokra került sor a második világháborút követően, illetve a balkáni régióban, a balkáni államok, nyugat-balkáni államok felszabadulását követően ezekben az országokban. Ha megnézzük, hogy milyen következményei lettek, vannak a második világháborút követő időszaknak, illetve hát magát a háborúnak, milyen következményei vannak, Számos termelési eszköz állt ugye a középpontjában a szocialista rendszereknek, a szocialista gazdasági rezsimnek. Ez a szocialista gazdasági modell első látásra ugyanolyan volt, azonos volt minden országban, ezért aztán ugyanaz a megnevezése is a, a tulajdonnak, ugye a köztulajdon, de a tartalmát tekintve, hogy mit is jelent a köztulajdona azért igencsak különböző. Gondolok itt elsősorban azokra az országokra, amelyekre Szalomon asszony és én is jelen utalt, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és a Koszovó. Ez a három ország, ugye a volt Jugoszlávia tagállamai, és ennek az országnak, Jugoszláviának egészen más fejlődési trendje volt 1945-öt követően, illetve egészen pontosan Sztálina való törést követően, mint más országokban. Ebben a tanulmányban Bulgáriát és Romániát nevezem, be, nevezem meg, illetve Albániát is korcső alá veszem. A gazdasági modell különbözősége tulajdonképpen azon alapul, hogy más volt a koncepciója a köztulajdonnak. Ez a köztulajdon, ez a közvagyon abból adódott, hogy a magántulajdont tulajdonképpen megvonták, eltulajdonították. Azonban azt rögzítenünk kell nagyon világosan, hogy a volt Jugoszláviában 1945-öt követően is, egészen 1990-ig mindig is létezett magántulajdon. És ez a nagy különbség összehasonlításban a más országokkal, amelyekkel foglalkozunk, így Albániával, ahol már nem volt jelen a magántulajdon. Azaz egyfajta duális rendszerrel van dolgunk, hogyha a tulajdonjogokat vizsgáljuk, ebben a gazdasági rendszerben. Az egyik oldalon a köztulajdon, mint fő tulajdoni, tulajdonosi formáció, illetve mellette létezett a magántulajdon is. Ez a köztulajdon azon alapult, hogy ahogyan már mondtam, eltulajdonították, elkobozták a magántulajdont. A horvát törvényalkotó azt rögzítette, hogy 30 különböző formája létezett annak, hogy hogyan tulajdonították el a magántulajdont. Ez még nem fedi le az összes ilyen tulajdon megvonást, de a legfontosabbakat rögzíti. Tehát látjuk, hogy az annak idején aktív politikai jogalkotók, jogtulajdonosok nagyon is átlátták és tudták, hogy milyen módon lehet a tulajdont elvenni. Fontos az, hogy hogyan kerül tehát sor a vagyon eltulajdonításra, elkobzásra, és hogyan tudjuk éppen ezért nyomon követni a visszaszolgáltatást. Más keretfeltételeket is figyelembe kell azonban vennünk, amikor megvizsgáljuk, hogy a visszaszolgáltatás milyen formában történt. Nagy szerepet, fontos szerepet játszik ebben az is, hogy a tulajdont hogyan ö, ö, regisztrálták, tehát hogyan kerültek jegyzékbe az egyes országokban. És a volt Jugoszláviában egy különleges helyzettel áll, ö, állunk szemben, hiszen ebben az országban nagyon korán egy olyan modellt vett át, amelyet annak idején az osztrák-magyar monarchiában is jegyeztek. Ennek a lényege az, hogy van két intézmény, hogy a földhivatali jegyzék és a kateszteri jegyzék. És ez a kettős rendszer, ez a duális rendszer különböző funkciókat is betöltött. A telekönyv tulajdonképpen a jogi szempontból volt egy fontos bizonyíték, miközben a kateszteri bejegyzés azért volt releváns, hogy a a, a teleknek a paramétereit rögzítse. A volt Jugoszlávia összes, és ezt aláhúzom, minden egyes tagállamában érvényes volt 1931-től kezdődően. Tehát 31-től kezdődően ez a rendszer minden egyes tagköztársaságban érvényben volt. Tulajdonképpen csak Koszovó képzett kivételt, Koszovó Metahiának hívták annak idején, ezt a tagköztársaságot, mert ez az otomán rendszerből vett át egy másik típusú regisztrációs rezsimet. Miért is mondtam el ezt most önöknek? Nos, Azért, mert a tulajdon el, a vagyon eltulajdonlás, elvonás 1945 után nagyon szofisztikált módon bejegyzésre került a telekönyvbe. Ha tehát betekintünk ebbe a telekönyvi regiszterbe, akkor pontosan lehet látni, hogy a vagyon milyen címen lett eltulajdonítva. És ez nagyon fontos annak tekintetében is, hogy a visszaszolgáltatás most milyen alapon történik. Azért emelem ki ezt a körülményt, mert mindkét fél számára akik a tanulmány készítették, egyrészt a regionális konfliktusra is oda kell figyelni, tehát az ő számukra is releváns, illetve azok számára is, hogy a politikai változást is gorcsú alá kell venni. Az a kérdés, hogy hogyan szám, szemléljük általánosságban a visszaszolgáltatást. A számomra, mint jogász, és ezt szeretném aláhúzni, hogy a politikai dimenziótól külön tárgyalva igazából nem egy nagyon nehéz kérdés. Hiszen két rendszer közül kell választani. Vagy amellett dönt az ember, hogy az az alapelv, hogy visszaszolgáltatjuk a tulajdont a kártalanítás előtt, vagy amellett a megközelítés mellett döntünk, hogy kártalanítunk, és csak kivételes esetben fordul elő a, a vagyon visszaszolgáltatása. Ez a két megközelítés mindkét ö, variációjában domináns, és nem csak azokban az országokban, amelyeknek az eseteit ma tárgyaljuk, hanem minden más országban is. hogy aztán a visszaszolgáltatás hogyan is jöhet létre Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Horvátország esetében a háborút következtében ugye más alapokra helyeződve történhet, és itt különbségeket láthatunk, amelyek tulajdonképpen a problémát is jelentik a megfelelő megközelítés megkeresésére. Miért van ez így? Nos, Horvátország egy olyan utat választott, amely jogi szempontból egy nagyon rendszerhű eljárás. Ez jellemző rá, mert Horvátország a visszaszolgáltatást megpróbálta megoldani azzal a kérdéssel együtt, hogy hogy kell regisztrálni a telekönyvben, és talán még fontosabb, hogy hogyan lehet közösen megoldani ezt a kérdést azzal, hogy az anyagi jogo, jogi kérdéseket hogyan lehet megoldani. És ez azért fontos, hogy a megfelelő piacgazdasági szabályoknak is eleget tegyenek. Nos, ez a három elem elkülöníthetetlen egymástól, azaz a visszaszolgáltatási jogokat közösen kell kezelni, más kérdésekkel, azon háttér mögött, hogy a birtokok hogyan vannak regisztrálva, és egyáltalán az anyagi jog, jog hogyan van ö, körülhatárolva. Horvátország egyébként az egyetlen ország, amely ezt a közös megközelítést alkalmazta, és mindhárom aspektust 1996-ban rendezte. Boszniában nehezebb volt a helyzet, egyszerűen annál fogva, hogy a háborús helyzet tovább tartott, a krízis elhúzódott, nem beszélve Koszovóról, ahol aztán még jobban elhúzódott ez a válság. Sem Boszó, Bosznia, sem Koszovónak nem sikerült azonban a horvát megközelítést felvállalnia, vagy magáival tennie, hiszen Bosznia-Hercegovina mai napig szenved attól, hogy megoldja azt a kérdést, hogy egyáltalán az anyagi jogi kérdésekért ki felelős, kinek kell megoldania ezeket a kérdéseket. És nincs egy értelmű válasz, hogy ezek a különböző entitások-e, vagy esetleg a szövetségi állam, és saját magam is tapasztaltam ezt, hiszen egy bizottságot vezettem én is, mindhárom entitásban az anyagi jogi kérdések vonatkozásában el kell mondanom, hogy nagyon virulens vitákat folytattunk ezekről a kérdésekről. Koszovóban az volt a probléma, hogy az elüldözések miatt egészen 89-ig, tulajdonképpen 2008-tól kezdődően, ez a nagyon fiatal állam nem kapott olyan lehetőséget, hogy egyfajta új rendelkezést, új jogszabályt léptessen hatályba, illetve dolgozzon ki az anyagi jog vonatkozásában. Általánosságban, és ezzel le is zárom majd a bevezetőt, az ajánlásaim. Ha tisztázni szeretnénk a visszaszolgáltatás kereteit, akkor az első ajánlásom az, hogy nem lehet megoldani a visszaszolgáltatást anélkül, hogy az anyagi jogi kérdéseket és a, az ingatlanoknak a telekönyvi regisztrációját tisztázzuk. Ez az első nagyon fontos dolog. Mit tehet akkor az Európai Unió ebben az esetben segítségként? és most nem anyagi, pénzügyi szempontból gondolok arra, hogy segítséget adjunk, hanem intézményként. Azt gondolom, hogy az Európai Unió a stabilizációs és társulási folyamattal és az ezt biztosító paktummal tudunk segítséget nyújtani, hiszen ezzel közelíthetőek az országok fel, azok felé a standardek felé, amelyet mi meghatároztunk. Hiszen ezeknek az erőfeszítéseknek a célja az kell, hogy legyen, hogy átláthatóságot biztosítsunk a vagyonjogban, a tulajdonjogban, és jogbiztonságot szavatolhassunk. Ez azonban sajnos egyik országban sem, a három közül sem, Bosznia-Hercegovinában sem, Koszovóban sem, Horvátországban nem adott. Más az oka, ennek, de mindhárom országban nagyon nem hatékony az, az igazgatás, és ez nagyon visszaveti a problémák megoldását is. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Salamon professzorasszonynak. Um, Köszönöm szépen. Én folytatom az előadást, és két fő kérdést szeretnék felvetni. Az első. A nemzetközi jog tartalmazza a tulajdon visszaadásának vagy kárpótlásának a jogát, lehetőségét. A második kérdés, mi lehet az EU szerepe, és mi volt az EU szerepe a tulajdon, a restitúciós folyamatban, a kárpótlási folyamatban, Jugoszlávia utód tagköztársaságaiban, Bosznia, Hercegovinában, Horvátországban és Koszovóban. Ami a nemzetközi jogot illeti, a nemzetközi jognak két fontos területe foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nincs egyetértés a tekintetben, hogy a kárpodláshoz fűződő jog egyáltalán létezik-e. De a restitúció, a kárpótlás megítélték különböző nemzetközi emberi jogi szervezetek is, tehát ez az egyik olyan terület, amely foglalkozik a kárpótlással, a restitúcióval. Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélt meg kárpótlást például olyan esetekben, ahol kisejátítási ügyekről volt szó a kommunizmus idején, vagy eh, a volt Jugoszláviában zajló eh, háborúk eh, esetén, Észak-Cipruson, amikor török megszállás alá került. Itt az egyes számú jegyzőkönyv, az egyezmény jegyzőkönyv, egyes számú jegyzőkönyvnek első pontja foglalkozik ezzel, illetve az egyezmény hatodik cikke, ami a tisztességes bíróság eljáráshoz fűződő jogot tartalmazza. Ez a jog olyan esetekkel foglalkozik, amikor meghoztak egy döntést, de azt nem hajtották végre nagyon hosszú ideig. És így az az egyén, akinek megítélték a kárpótlást valamilyen ingatlannal kapcsolatban, nem vehette tulajdonba a neki megítélt vagyontárgyat. A másik szervezet, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, az ENSZ Emberjogi Bizottsága. Ez a bizottság ki nyilvánította, hogy a polgári és politikai jogok egyezményét megsértették több esetben, a csekköztársaságban, az ottani kisajátítások kapcsán a második világháborúban, és a, azután a kommunista érában. A cseh jogszabályok ugyanis különbséget tettek külföldiek és saját állampolgárok között, és a külföldieknek nem lehetett megítélni kárpótlást. Más nemzetközi jogi szervezetek, különböző szervezetek, amelyek társadalmi és szociális jogokkal foglalkoznak, vagy a fai alapú diszkrimináció ellenküzdő bizottság, a Nők Diszkrimináció ellen küzdő bizottság. Tehát különböző bizottságok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de ők nem hozhatnak olyan kötelező, jogilag kötelező döntéseket, mint az Európai Emberjogi Bíróság. Viszont az egyének kommunikálnak, hogyha az érintett állam elfogadja ezeknek a bizottságoknak a joghatóságát és az általános ajánlásait. De hát ez nyilván kevésbé hatásos, mintha az Európai Emberjogi Bírósághoz egy döntés döntést. A nemzetközi jog másik jogterülete az ország, ország specifikus nemzetközi jog, vagy a menekültekkel, illetve a e, saját országokon belül elüldözöttekkel foglalkozó jogterület. A restitúcióval, a kárpotlással kapcsolatos rendelkezéseket a Détoni, egyez, Détoni megállapodás hetedik fejezete is tartalmaz, valamint a rambujéi megállapodás, ebben csak restitúció van, kompenzá- kárpotlás nem, illetve Koszóval kapcsolatban az Atiszári tervnek is van ilyen része. Van még egy nemzetközi megállapodás, ami a volt Jugoszlávia kapcsolatos kárpotlási kérdésekkel foglalkozik. Ennek az utódlási jogszabályok hatodik mellékletében azt olvashatjuk, hogy 1990. december 31-e utáni vagyonjogi intézkedéseket semmisnek tekintenek. Tehát emellett soft law, a soft law létezik, amely nem, jogilag nem kötelező. A biztonsági tanács Boszniával, Horvátországgal, Koszovával kapcsolatban hozott konkrét országokra vonatkozó határozatokat, vagy megemlítetnénk a Pinheiro elvet, amely menekültek és kitelepítettek restitúciós kérdéseivel foglalkozik. Az Európa Tanács, az OECD és az EU valamint az ENSZ menekültügyi biztossága, a UNDP is foglalkoztak vagyoni kárpotlási kérdésekkel különböző szakosított szerveikben. Az előadás második részében azt a kérdést tesszük fel, hogy mi volt az EU szerepe, vagy mi lehetne az EU szerepe a vagyonjogi kárpótlási folyamatokban vagyoni kárpotlási folyamatokban. Itt alapvető különbséget kell tennünk a tagállamok, illetve társulási, társultagok között. Boszniával még nem lépett hatályba a társulási megállapodás, és egy harmadik csoport az olyan országok, mint például Koszovó, amelyeknek nincs társulási megállapodás az EU-ban. EU-val. Miért kell ezt a különbséggel, miért kell így differenciálnunk? ugyanis más a jogforrás, amely vonatkozik ezekre az országokra. Nyilvánvaló az összes tagállamra vonatkozik az teljes, aki, ha csak nincs valamilyen opt-out érvényben, valamennyien tudjuk például a legfrissebb opt-out, a Lisszaboni szerződés e, ember jogi kartája alóli e, opt-out a stabilizációs és társadalmi megalapodással rendelkező országokkal kapcsolatban az EU jog indirekt módon hat, azaz az aki kommunitárthez közelítik a jogrendjüket ezek az országok. A hatáskörök megosztása az unió és a tagállamok között, ahogyan tudják, a delegált vagy felhatalmazáson alapú jogkörökre, hatáskörökre épül azaz a tagállamoknak explicit módon nemzetközi szerződésekben kell hatáskörökkel, jogkörökkel felruházni az EU-t. Ez az elv erodálódott például az Európai Bíróság döntései kapcsán, amely az implikált jog és az e til elvét alkalmazza, és ilyen módon kiterjesztette az EU kompetenciáit, hatásköreit. Az EU jogban nincs olyan rendelkezés, ami explicit módon a közösséget kompetenciával ruházna fel vagyoni kárpotlási kérdésekben. A 345-ös cikke a szerződésnek kimondja, hogy a szerződés nem sértheti a tagállamokban a vagyoni tulajdonjoggal kapcsolatos jogszabályokat. Ez tulajdonképpen ez negatív kompetenciát, jel, eh, kompetenciával ruházza fel az EU-t, és több jogtudós különböző érveket sorakoztat fel emellett. Nem világos, ugyanis nem jól definiált ennek kapcsán a vagyonjogi eh, kérdések sora. Lehetett ezt szélesen, tágan is értelmezni, de lehet nagyon szűken is értelmezni miszerint ez csak arra terjedne ki, hogy egy adott vagyon tárgyat lehet államosítani, vagy sem, hogy magántulajdon-e, vagy állami tulajdon-e. A nemzeti jogalkotónak természetesen tiszteletben kell tartani a szerződés e, minden elemét, az alapvető szabadságokat és a versenyszabályokat. Másrészt a közösségi uniós jogalkotó nagyon fontos közösségi célok érdekében hozhat meg intézkedéseket. Milyen ilyen célok lehetnek ezek? Például az a cél, hogy egy versenyképes szociális gazdaságot alakítsunk ki, ez a harmadik cikkben szerepel. És ennek alapján érvelhetnénk azzal, hogy a közösség beavatkozhat tagállami jog, jogba, és szabályozhatja a földpiacot a bérlők érdekében, a bérlők jogainak a biztosítása érdekében. Ugyan csak ha ez biztosított, akkor műk, lehet működőképes földpiac, és csak így lehet a szociális piacgazdaság elveit érvényesíteni. Hát ez tulajdonképpen értelmezési kérdés, és az, hogy tág értelmezést vagy a szűk értelmezést választjuk el ugyanis a vagyon tulajdon kérdés köre koncepciója nem, nem világosan behatárolt a közösségi jogban. Ahogy mondtam, az alapszabadságok mindegyike tartalmazza a tulajdonhoz fűződő jogot. Emellett az alapjogi karta, amely jogilag kötelező a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, tartalmaz tulajdonhoz fűződő jogot, ami tartalmazza a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot, a diszkrimináció tilalmának a tilalmát. Gyakorlatilag ez megegyezik az Európai Engedjogi Egyezmény megfelelő rendelkezéseinek a tartalmával, és ezt a karta indokolásában is olvashatjuk. A tulajdonos jog kapcsán a tagállamok tiszteletben kell, hogy tartsák a legitim elvárás elvét, azaz, hogy a jogalkotó által elindított jogalkotási folyamatnak van egyfajta kontinuitása. Azaz, hogyha nem biztonságos a vagyon tulajdonjoga egy országban, mert például ez az ország nem bonyolódott le a posztkommunista országokban általában lezárott kárpotlási folyamat, és nem szolgáltatták vissza a vagyontárgyat, akkor tárgyakat, akkor nem lehet legitiman elvárás sem támasztani az irányba, hogy ez mégis megtörténjen. Most rátérnék a fő ajánlásokra. A nemzetközi jog és az EU szerepe kapcsán. Tehát a kondicionalitásra természetesen szükség van a társulás és stabilizációs egyezmény kapcsán, és az EULEX Koszovóban, valamint Bosznia-Hercegovinában a megfelelő EU képviselő feladatainak a meghatározásakor. Az EU, tehát ez, ez az EU egyik legfontosabb szerepem lett a kapacitásépítés, a korrupció elleni küzdelem, valamint jogérvényesítési mechanizmusok létrehozása és hatékonyabb átétele, ez is az EU szerepének a része. Bizonyos politikákat lehet támogatni, így például a visszaszolgáltatás elsőbséget élvez a kárpotlással szemben elvnek az érvényesítését is támogathatja az EU. Azután a jogos keresetek támogatásával kapcsolatban, a, ahol ezt még nem biztosítják, az örökösök jogainak a védelmében is lehet szerepe az EU-nak. Több ország esetében szükség lehet információs rendszereket létrehozni a föld, egyfajta földnyírvántartási rendszert létrehozni, amiből kiderül például, hogy a kommunista államosítások előtt ki volt a tulajdonos, és bizonyos még függőbe lévő eseteket is egy ilyen nyilvántartás ki kell, hogy mutasson, ez biztosítatná nagyobb transzparenciát. Ezt a rendszert hozzáférhetővé kellene tenni természetesen, valami ehhez hasonló elindult már a e, European Land Information Service kapcsán, e, és amennyire tudom, e, több, tehát ugyanarra a tulajdonra beadott több keresett ez keresettek ügyével nem foglalkozik azonban ez a szolgálat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most a második tanulmányra térünk. Laura Stefan professzor asszonynak adom meg a szót. A tárgya a tanulmánynak továbbra is tulajdoni kérdésekkel vonatkozik. A magon magontulajdonnal kapcsolatos kérdések a romániai, bulgári és a nyugat-balkáni rendszerváltást követően. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy a magántulajdonnal mi is történt a rendszerváltozások után, azaz a szocialista vagy kommunista rezsimekről a mai formációra való áttérés során, illetve azt után. Ebben az esetben Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Bulgáriát, Horvátországot, Romániát és Szerbiát vizsgáljuk, tehát több országot, mint az előző tanulmányt. Látható, hogy ezen országok tekintetében más és más a kapcsolat az Európai Unióhoz képest, hiszen vannak már tagországok, mint, Horvátorsz, eh, mint Bulgária és Románia, a többiek pedig szépen haladnak a, a tagság felé. A struktúrája ennek a tanulmánynak a következő. Kezdjük egy összefoglalóval, aztán következik egy bevezető, majd az első rész, amely a nemzetközi jogot és az EU szerepét járja körül. Ebben az esetben egyébként az emberi jogi kartát értjük a nemzetközi jog alatt, hiszen a szerkezetváltás, a rendszerváltás után nagyon sok problémával konfrontálhatunk, többek között ugye a menekültek kérdésével, illetve azok a visszafogadásával. A második részben analizáljuk a vagyontárgyak visszaszolgáltatásának a mikéntjét a hat országban, az elkobzásról is beszélünk többek között, illetve arról is szó esik, hogy a rezsimváltást követően attól függően, hogy milyen vagyontárgyról beszélünk, miként történt meg a visszaszolgáltatás, például ö, ö, agrárterületek visszaszolgáltatásánál más a helyzet ö, országonként, ö, és megint más a helyzet, hogyha ingatlanokról van szó. És ö, nyilván az egyes országok vonatkozásában emiatt más és más a végkövetkeztetés is. Hogyha az, az Emberi Jogok Európai Konvenciójáról, egyezményéről beszélünk, akkor ennek első jegyzőkönyvét idézném, amelyben szó esik a tulajdonjogról, illetve arról a jogról, hogy mindenkinek biztosítani kell a fair bírósági eljárást. Minden egyes országban léteznek megfelelő instanciák, a kérdések rendezésére. Azt is fel lehetett mérni, hogy elkobozták-e, milyen féleképpen tulajdonították el az egyes vagyontárgyakat, és az országokban a meghozott ítéleteket a legfőső bíróság felé is továbbítani lehetett. Továbbá pedig a hozzáférés, tehát a bírósági eljárásokhoz való jog is létezik, de nagyon sok esetben nagyon magasak az illetékek és más adminisztrációs akadálya is lehettek annak, hogy egy-egy ilyen tárgyalást lefolytattak volna. Az Európai Emberi Jogi Bíróság akkor fog belépni ebbe a képbe, hogyha az ország részes fele az emberi jogi egyezménynek az Európai Emberi Jogi Egyezménynek. És erről is szó esik természetesen ebben a ö, tanulmányban a hat ország vonatkozásában. Itt a követ, ezen a szlájdon látható most az országokra lebontva a még függőben lévő ügyek, 2009-es adatokról van szó, azért hivatkozom erre, mert ez volt a rendelkezésre álló adat, amikor véglegesítettük ezt a tanulmányt. Megnéztük, hogy hány mm, ügy volt tulajdonképpen befogadhatatlan, hány ügyben indult el a vizsgálat a bíróságon, hányszor történt jogsértés az egyes függelék értelmében, és amennyiben a bíróság például a visszaszolgáltatás tekintetében rendszerhibát eh, eh, talált, ezeket a, eh, az adatokat is látják. Majd az országokról fogunk szólni, amikor az esettanulmányokra térünk rá, az ország specifikus kérdésekről, de Bosznia-Hercegovina esetében például rendszer szintű hibát nem találtunk, de ez nem azt jelenti, hogy itt minden rendben van, mert Szerbia nem is kezdte még el a visszaszolgáltatást, tehát nyilván ezért nem találhatott ö, ö, kihágást. Az Európai Uniós kompetenciáról már szólt a korábbiban bemutatott tanulmány kapcsán a kollégám, viszont ami hasznos lehetne, az az alapvető jogok ügynöksége, illetve annak kiemelése, hogy ők végezhetnének további tanulmányokat, tekintettel az Európai Unióban az emberi jogok érvényesülésére, és a tulajdoni jogra is koncentrálni lehetne ezt az ügynökség felvállalhatná. Menjünk akkor tovább, és nézzük meg az országokat. Ezek az itt látható kérdések azok, amelyek a vizsgált országokban felvetődnek. Az egyik nagyon fontos probléma az, hogy a visszaszolgáltatási politikákat nagyon későn fogadták el késlekedve fogadták el. Ez nem igaz persze minden egyes vagyontárgy esetében, hiszen ha kevesebb volt a vita, a probléma a paramétereket illetően, a vagyontárgyakat illetően, akkor, és itt most az, agon, az agrárföldekre gondolok, a mezőgazdasági földterületekre, tehát, hogyha megvoltak a világos paraméterek, akkor ez könnyebb volt a 90-es években, de hogyha nagyvárosokban ingatlanokra gondolok, házakra a városokban, akkor ez már megnehezítette a kérdést. A második dolog, hogy nem volt világos, és nem volt kalkulálható a, a vagyon visszaszolgáltatási politika, hiszen hogyha belegondolnak, ha évről évre változnak ezek a rendelkezések, akkor a közigazgatás nem is tud nyomon, nem tudja ezeket nyomon követni, nem tud lépést tartani. Nyilván a jogszabályokkal összefüggenek a praktikus kérdések, és ezeket nyomon kell tudni követni az időben. A közigazgatási kapacitás, azt kell mondjam, nem feltétlenül áll kapcsolatban a visszaszolgáltatással, mindazonáltal, bár nem ők a felelősek érte, kapcsolatban áll a problémával, hiszen a kapacitásnak meg kell lennie. Aztán a rendszer szintű problémák a, a jogszolgáltatásban, a joghatóságoknál, Elmondtam már ugye, hogy változik a politika, és ezért nagyon sokszor átfedések vannak a jogok tekintetében, és ez nagyon nehezen feloldható gordiuszi csomó az egyes országokban. És aztán nem utolsó sorban a kárpótlási rendszerek, ezek nagyon sok esetben nem effektívnek nevezhetőek, Úgyhogy ezért összefoglalva mondhat, kérdezhetjük, hogy az Európai Uniónak akkor mi is a szerepe. Most mondtam, hogy az országok nagy különbségeket mutatnak fel, és a kapcsolatuk az EU-val is más és más. A monitoring mechanizmusoknak a fenntartása azt gondolom, hogy nagyon lényeges. Ugyanakkor kitartunk amellett, hogy a jogalkotás is nagyon fontos, de annak a végrehajtását is ki kell emelni. Nagyon sok esetben tulajdonképpen a jogalkotás már megtörtént, de a végrehajtás sántít. A cselekvési terveket is várjuk az egyes országokról, pontos határértékeket, költségvetési számokat és ütemterveket várunk az országoktól. És azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ugye a visszaszolgáltatásnak azért eléggé magas pénzügyi velejárója van. Tehát megfelelő finanszírozási mechanizmusokat is várnánk a, az országok részéről, amelyről utána az EU-val tárgyalhatnának. Azaz akár a privatizációról, hogyan lehetne gondolkodni kölcsönös támogatási alapon. Mindazonáltal ugye az országok elég magas költségvetési deficittel küzdködnek, és hát az EU számára is elég releváns ez a kérdés. Nos, térjünk át akkor az eset tanulmányokra. Egy sűrítményben foglaltuk össze, vagy mit is tudtunk megállapítani az országok vonatkozásában és az egyes országokra vonatkozóan mindjárt elmondom, hogy mit találtunk. Albániában 91-92 során megjelentek az első privatizációs jogszabályok, bizonyos mértékekben az agrár termőföldek, illetve hát apartmenek és lakások és épületek is transferálásra kerültek. Aztán 2004-ben egy, egy újfajta jogszabály lépett életbe a termőföldek visszaszolgáltatására vonatkozóan. Meg elmondtam ugye, hogy figyelünk arra, hogy a gyakorlatban hogy kerülnek át, hogy ültetődnek át a jogszabályok, hiszen a gyakorlatban dől el, hogy működik-e a visszaszolgáltatás. Bosznia-Hercegoviniában 96-ban két visszaszolgáltatási jogszabályt hagytak jóvá, és tulajdonképpen a, a bérlőkre vonatkozóan is megszületett egy jogszabály 97-ben, Bosznia-Hercegovinában és a Republika Srpskában. 2000-ben a magas szintű képviselő hivatala felfüggesztette ezt az új törvényt, és most van egy új tervezet, amelyet elemeztünk a tanulmányban. Ezt egyébként 2009. júniusában fogalmazták meg. Ez már beszél a visszaszolgáltatásról és a kártalanításról és a kártérítésről is, tehát ezt kiemelném, hogy tulajdonképpen kéz a kézben járnak, együtt járnak alternatívaként ezek a megoldási lehetőségek. Ez a jogszabály, ez a törvény tulajdonképpen az itt látható eseteket fedhetné le. De hát csak akkor tudnánk ezt igazából elemezni, hogy ez működne a gyakorlatban. Bulgária. Itt a termőföldekről is beszélhetünk, és a telkek között. Beszélhetünk itt is visszaszolgáltatásról, akkor a családon belüli visszaszolgáltatásról, illetve tanításról. 92-ben ezt már módosították, és 99-ben is amikor is kártalanítási, kártérítési látási jegyeket hoztak forgalomba. Meg kell említenünk itt azt is, hogy a visszaszolgáltatott, visszaszolgáltatható földeknek a, a paramétereit maximálták, tehát tulajdonképpen maximált méretű telkeket lehetett visszaszolgáltatni illetve bocsánat, termőföldeket a telkek esetében, tehát a városi telkek esetében. 92-ben egy olyan törvény született, hogy amennyiben létezik még ez a telek, és nem történt kifizetés kártérítésként, akkor lehetett visszaszolgáltatni a kártantérítések. Levonatkozásban azt találtuk, hogy különböző típusai léteztek a kártérítésnek, például még meglévő tulajdonnál egy-egy részesedést kapott valaki, vagy pedig egy-egy vállalatnak a tőkéjéből részesedett, tulajdonából részesedett, és voltak egyéb megoldások is, ugye erdőtulajdonosokká is válhattak azok az emberek, akik kártérítésre voltak jogosultak többek között. Azonban ez az egész eljárás nem volt igazából átlátható, és ez a kártérítési jegyeknek az értékét is csökkentette. Ez nem biztos, hogy a joggal, a törvényel függ össze, de nagyon nagy mértékben kihatott azokra, akik megkapták ezeket a jegyeket. Horvátországban 1996-ban a kommunista rezsim által elkobzott vagyonvisszatérítés kapcsolatban született egy törvény, ahogy mondtam, pontosabban a kártérítésre vonatkozóan. 71 százalékukat ezeknek lezárták, ezeknek a benyújtott igényeknek, és ezeknek a 69%-át jóvá hagyta a közigazgatás. Milyen problémák merültek föl? Egyrészt érdekkonfliktusba ütköztek az érintett felek, hiszen másva lehet a tulajdonos a jelenlegi helyzetben, mint korábban. Elég lassú volt az adminisztrációs feldolgozás, a közigazgatási eljárás, és nagyon sok esetben hiányoztak a a megfelelő igazolások, amelyek bizonyítékú szolgáltattak a tulajdonjogra. A mezőgazdasági területek, tulajdonok és erdő részek tekintetében 1990-ben két dekrétumról tudok beszámolni, és itt nagyon fontos megkülönböztetni az akkori tulajdonosokat, 91-ben a kártérítésre vonatkozóan született egy törvény, amely egyrészt próbálta visszaállítani a tulajdonviszonyokat a régi tulajdonosok vonatkozásában, de kártérítésre is figyelmet fordított. És itt is maximált visszaszolgáltatási volumenről beszélhetünk tulajdonképpen a termelőszövetkezetek tulajdonában lévő földeket lehetett visszaszolgáltatni. Természetesen ezeket is a, az állami gazdaságok jegyzékéből lehetett visszakövetni. Nagyjából 85%-a a területeknek az a mennyiség, amire igényt támasztottak az érintettek. Az városi telkek vonatkozásában a korai 90-es évekből vannak adatok. Itt tulajdonképpen a polgári törvénykönyv szerint lehetett ellán, eljárni. A legfelsőbb bíróság 95-ben úgy döntött, hogy megfelelő jogszabály hiányában tulajdonképpen a bíróságok nem szavatolhatják a nem hagyhatják jóvá a visszaszolgáltatást. Aztán 95-ben végül is született egy jogszabályára vonatkozóan, bizonyos jogcímen, de ezt pontosan meg kellett tudni indokolni. Itt is voltak összeesések, tehát egybeesések. Lépjünk tovább, 1998-ban a köztulajdonról született egy törvény, amelyel az államtól visszaszolgáltatásra kerültek vagyontárgyak, függetlenül attól, milyen módon kerültek azok elkobzásra. 2001-ben mi korábban ugye semmiféle eljárás nélkül nem, nem volt szükséges a visszaszolgáltatáshoz. Olyan jogszabály született, hogy a, a bírósági rezsim teljesen egyértelműen lefektetésre került. 2009-ben tulajdonképpen az állam által használt különböző közintézményeket, legyen szó kórházról, vagy egy koncertteremről, vagy bármi másról, is lefedésre kerültek a jogszabályokban. Az a vagyontárgy, amelyet megvásárolt már egy bérlő, nem lehetett visszaszolgáltatni, itt már csak kárpótlásról lehetett szó az eredeti tulajdonos felé. Mik a kihívások? Hát itt elsősorban a, a, a váltásokra szeretném felhívni a figyelmet a visszaszolgáltatási politika egyes fázisaiban. A, az adminisztráció, az igazgatás eléggé döcögősen halad, nagyon sokszor ugye egybeesnek a jogok, a tulajdonjogok, illetve a bérlői jogok, nagyon hosszadalmasak a bírósági eljárások, és a kompenzációs rendszerrel is problémák vannak, hiszen ha nem készpénzben történt a kártérítés, amelyet egyébként is maximáltak, akkor tulajdonképpen kötvényeket kaphattak, kárpótlási jegyeket, úgy is mondhatnám, és a, ugye a, kötvény, a részvények esetében, amikor ezeket tőzsdére viszik, eleve kérdéses, hogy mekkora lesz majd a nyereség. Szerbia. Eddig tulajdonképpen semmiféle döntés nem született a visszaszolgáltatásokkal kapcsolatban. 2005-ben volt egy törvény, amely felkérte a, az embereket arra, hogy regisztrálják a tulajdonukat, és itt látják a benyújtott jelent, bejelentett jelentkezéseket, ezeket igazából nem ellenőrizték pontosságukra vonatkozóan, tehát nem tudjuk, hogy egyetem mennyi ezek közül a valós bejelentés. 2002-2003 során a szerb kormány egy tervezetet megfogalmazott a visszatérítésekre vonatkozóan, de aztán visszavonták. 2007-ben egy második tervezet is megszületett, de aztán ezt sem fogadták el, és 2009-ben a tervezésről és az építkezésekre vonatkozóan egy új törvényt hagytak jóvá az állam és a közigaz, az önkormányzati mm, ingatlanokkal kapcsolatban, így aztán egy kicsit delegálódik is majd a kártérítések és a visszaszolgáltatások kérdése. Ennyit szerettem volna én elmondani és hogyha kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, egy javaslatom lenne a munkát illetően, mivel hogy a következő kérdések ezekkel, ezekkel kapcsolódnak. Átadom a szót a kérelmezőknek, és utána megadom a szót azon parlamenti képviselőknek, akik szót kértek, akkor így fogunk eljárni, tehát megadom a szót Paradies úrnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Szatos Paradies vagyok, görög ügyvéd, és eh, az egyik legrégebb európai eh, szervezet, az ingatlan tulajdonosok eh, szervezetének a tagja vagyok. Elnök asszony, amikor több mint 20 évvel ezelőtt leomlott a berlini fal, és amikor közel múltban összeomlottak a balkáni eh, államok, nagyon sok európai polgár visszakapta a szabadságát, de többségük nem kapta vissza azt a vagyonát, amit a korábbi totalitárius rezsimek eh, koboztak el, vettek el tőlük. Ma megpróbáljuk elemezni az egyik legkomplexebb gazdasági és társadalmi kérdést, amit az Európai Unió tagjai vagy nem tagjai, azok az országok, ahol zajlott ilyen kényszer államosítás szembesültek. Mi volt napjainkig a legkomolyabb problémak? Tanulmány készült, amivel foglalko, amely megpróbált foglalkozni a probléma minden vetületével. A szerzők a nekik eh, az érintett kormányok által szolgáltatott információk alapján készítették el a tanulmányokat, de nem vették figyelembe az áldozatok eh, véleményét, szempontjait. És ez a legnagyobb problémánk. A tanulmány konklúziója az, hogy a problémát általában így vagy úgy, de megoldották, vagy pedig az, hogy lehetetlen megoldani. Ez pedig nem igaz, ugyanis az ingatlan, a vagyon még mindig létezik, és megmarad, ezért, ami és emlékeztet minket a nagy igazságtalanságokra. Rövid megjegyzésem lenne az egyes országokkal kapcsolatban. Albániával kapcsolatban nem ismerik el, hogy elavult és költséges az a megoldás, amikor is csak 200 négyzetméterre adnak igazi kárpotlást, az ennél nagyobb területre csak tulajdonképpen mindenképpen látszat kompenzációt, látszatpótlást fizetnek. Románi esetében a tanulmány olyan tényekre épül, hogy milyen lépéseket tett a kormány 1991 óta, de a legfőbb problémával nem foglalkozik ez pedig az a lehetőség, hogy a visszakapott tulajdonuk fölött rendelkezzenek. Ezt a különböző kormányzati szintű hivatalok egyszerűen megakadályozzák, általában adminisztratív módszerekkel. Horvátország esetében a tanulmány nem foglalkozik azzal, hogy rengeteg dokumentumot manipuláltak, és például az emberi jogokkal jogokra vonatkozó része az alkotmánynak, valamint a 20, alkotmány 25. cikke, ami garantálja azt, hogy a Horvát Köztársaság Alkotmánybírósága gondoskodik az alkotmányos jogok védelméből, ezt megsértették több ízben is. Románi esetében nem foglalkozik a tanulmány azzal, hogy a probléma megoldása a politikai akarat hiánya miatt késik. Amikor két tulajdonos jelentkezik ugyanarra a tulajdonra, akkor az egyik tulajdonosnak vissza akarják szolgáltatni a második tulajdonosnak pedig, aki bérlő volt, és utána megvásárolta már az államtól az ingatlant, kárpotlást kap. Ki a jogos tulajdonos az ilyen ingatlanok esetében? Nagyon sokszor a, történnek igazságtalanságok. Szerbi esetében a szerzők olyan információkat használnak fel forrásként, amit vagy a eh, szerb eh, adminisztrációtól eh, kaptak, a szerb hivatalos szervektől, amelyek nem igazából a szabad piacgazdaság hívei. És hát természetesen emiatt rossz következtetéseket vonnak le a szerzők. Erre a legjobb példa az, amikor azt mondják, hogy kilenc év után most már nincs is mit visszaadni Szerbiában. Ez egyáltalán nem így, nem igaz, és a nemzetközi szervezetek konkrét tényeket kell bizonyítják majd ennek az ellenkezőjét. Rövid beszédem végéhez közeledve eh, még szeretném leszögezni, hogy eh, az érintett kormányokat a parlament hivatalosan is kell, hogy tájékoztassa arról, hogy mi nem igaz ezekben a tanulmányokban. Nekünk csak azután szabad döntést hoznunk, miután már kellő mélységgel tanulmányoztuk a valós tényeket, és jövő ősszel itt a parlamentben kellene megszervezni egy átfogó vitát, amire minden érintett országból minden érintettet meghívunk, hogy hivatalosan vagy informálisan tesszük, azt önök döntsék el. Időközben a e, vagyon tulajdonosok, vagy ingatlan tulajdonosok nemzetközi e, szövetsége nevében nyitva kell tartani ezt a folyamatot, hogy e, minden érintett tisztában legyen azzal, az Európai Parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel, és majd végleges döntést is fog hozni erről a kérdésről. Hogyha a petíciót most nyitva hagyjuk, elnök asszony, akkor tudunk tenni valamit eh, annak érdekében, hogy a két nemzedék életét is eh, tönkretevő eh, rengeteg törvénytelenség esetében most végre valamilyen igazságos megoldás születhessen. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót Claudius Mott úrnak. Paradius úr elmondta a lényeget, az én gondolataim alapján ezért nem kívánok hozzátenni semmit. Köszönöm szépen, emiatt Hoana Consuela Florea asszonynak adom meg a szót. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua! Numele meu este Oana Flora, sunt... Jó napot kívánok, az én nevem Oana Flora, én jogász vagyok. A egy civil szervezetnek a képviseletében járok el itt, amelyik a tulajdonosokat képviseli, el szeretném mondani azokat az előzményeket, amelyek elvezettek eh, ebbe a helyzetbe, amelyikben a tulajdonosok találják magukat a 112-es törvény értelmében. Teljesen eh, jogsértő eljárásnak lettek kitéve, mert a törvény nem veszi figyelemben a jogbiztonságot ugyanis olyan előítéletekkel történtek ezek az eljárások a romániai állam, román állam által, amelyik nem vette figyelembe az, az román állampolgárok jogait. Románia esetét vegyünk figyelembe, és sajnos a romániai helyzet kezelésénél nem vettek figyelembe az, hogy más országokban milyen módon kezeltek -e ugyanezeket a helyzeket, amikor is más országokban valóban gondoskodtak arról, hogy ne tegyenek kárt azokban az emberekben, ne, legyen, ne ö, szenvedjenek kárt azok az emberek, akik ebbe a helyzetbe kerültek. Nálunk nem vettek figyelembe azoknak a helyzetét, akik 1996 után nem vettek figyelembe azoknak a helyzetét, akik korábban megvettek az államtól azokat az ingatlanokat. A 112-es törvényt alkotmányosnak minősítették, és a és a tulajdonosoknak azt a álláspontot rögzíti, amely 1994 után állt be, miután elfogadták ezt a törvényt. Egy olyan joga, jogalkalmazási gyakorlat indult el, amelyik egy teljes káoszba sodort az országot, és ebben a helyzetben nagy előnyre tett szert az ingatlan maffia. A Karakás Románia ügyet tárgyalta a Nemzetközi Bíróság olyan helyzet tehát vett figyelemben a 1994 előtt történt. A bíróság nem tudja az ingatlan vitákat figyelembe venni, illetve azokat elbírálni. Ugyanis a jegyzőkönyv első bekezdése alapján ez nem kezelhető. Ugyanis a tulajdonosok megvették az ingatlant a az éppen akkor hatályos törvények szerint, tehát teljesen hatályosan. A 73-as cikk szerint az szerepel, hogy a visszaszolgáltatások olyan társadalmi következményekkel jár, amelyik nagyon nagy horderejű. Nem lehet igazságot szolgáltatni igazságtalanságok végrehajtásával olyan emberek, akik több mint 30 éve laknak azokban a lakásokban, ingatlanokban, legtöbb esetben nyugdíjasokról van szó, akik igen alacsony jövedelmen rendelkeznek. Ezeket az embereket az utca, ezek az emberek az utcára kerültek, ez népes családok, idősek, az Európai Unió, a bíróság, az Európai Bíróság, az Emberi Jogok Bíróságának figyelembe kell venni a 33-as eh, határozata a legfelsőbb bíróságnak olyan döntésekről van szó, tehát amelyek ezt a törvényt igazságosnak eh, minősítettek olyan törvénynek, amelyik megfelelő egyensúlyt hoz a régi és az új tulajdonosok között. Ez a törvény sajnos nem, ehhez a törvény sajnos nem párosult egy végrehajtási szabályzat, amelyet 2007-ben kellett volna kidolgozni. A egész törvénykezési törvény nagy problémákat vet fel administratív és pénzügyi kérdéseket vet föl, és nagy erőfeszítéseket kíván ezen a két területen a román államtól annak érdekében, hogy megfelelő módon támogassák az idős tulajdonosokat, a nagycsaládosokat. A Propetáta céget a tőzsdén kell majd bevezetni. Figyelembe arra kérjük, hogy figyelem, vegyék figyelembe a jelenlegi jogi helyzetet minden egyes alkalommal, amikor olyan törvényeket hoznak, amelyek megváltoztatja a tulajdonviszonyokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök. Most a parlamenti képviselőtnek adnám meg a szót. Hárman kértek szót. Az első, Bostináro úr, parancsoljon. Distinguished eh, representative petiionarilor prezeni astăzi. Mă voi referi pe scurt... Nagyon röviden szeretnék utalást tenni a nyugat-balkánok, balkánokról szóló jelentés, amit Barics Dok professzor úr eh, mutatott be. Néhány rövid eh, kommentárt szeretnék tenni. Azt vártam, hogy ebben a jelentésben szót ejtenek Horvátország helyzetéről az menekültek tekintetében, tehát azok a tulajdonosok, akik elhagyták a háborús helyzeteket, és amelyiknek a vagyon visszaszolgáltatás problémát okoz. Ha 170 ezer személyről van szó, olyan személyekről van szó, akik Horvátországból elszármaztak, és az ő esetükben semmilyen megoldás nincs. Nincs egy olyan megoldás, amelyik realisztikus, amelyik megfelelő. Nos, ebben az esetben mi lenne a megfelelő megoldás? Milyen módon lehetne e, e, Horvátországgal e, tárgyalni, tekintettel arra, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, a Szarajevo egyezményt kell figyelembe venni. Ennek az volt a célja, hogy szabályozzák a menekültek, a kivándoroltak, a belső, az egyik országról elmenekültek helyzetet. Ez nagyon fontos kérdés az Európai Bizottság számára is, az Európai Parlament számára is nagyon fontos. Azt vártuk, hogy bizonyos információkat találok ebben a kérdésben, a jelentésében. Ami a Rambúj és az Aktizári tervet illeti, emlékeztetek önöket arra, hogy ezek nem jogi erejű dokumentumok. A Rambújé terve tönk nekem kudarcba fulladt a koszovai háború, és az Áktiszári tervet sem fogadták el, azért, mert erős ellenállásra talált a biztonsági tanácsban. Emiatt tehát ezeket nem szabad figyelembe venni, nem lehet jogi referenciaként tekinteni rájuk. Végezetül emlékeztetném önöket arra, hogy olyan országok, mint Albánia vagy Szerbiában egészen a mai napig létezik a az olyan egyházi tulajdonok kérdése, iskolák, kulturális központok, egyházak, ezekre még egy szimbolikus kompenzációt írtak el. Nem egyéni jogok kérdéséről van szó, hanem közösségi jogokról is szó van, amelyekre oda kell figyelni, ami a Stefan asszony tanulmányát illeti, szerintem ez a tanulmány irreleváns a petíció bizottság szempontjából több oknál fogva is. Először is nem utal arra, hogy miképpen kezelik ezeket a kérdéseket. Ez nagyon fontos kérdés a posztkommunista Európában, ugyanis összekevert mindent az a tanulmány, nagyon gyakran ugyanis ezekben a tanulmányokban Román és Bulgár esetén ezt a megközelítést elutasítjuk, ugyanis azokról beszél, akik nem, EU, nem tagja az Európai Uniónak, azok között, akik Európai Unió tagja, és azok, akik a csaklatozási folyamatban vannak. Tehát semmilyen irányelvet, semmilyen nyomvonalat nem tud felmutatni nekünk, hogy miképpen járjunk el. Ráadásul nem láttam semmilyen referenciát olyan esetekre, amelyek sikeres megoldásra jutottak gazdaság és társadalmi szempontból egyaránt. Például Németország, Lengyelország, Magyarország, Csehköztársaság vagy Szlovákiára nem történt semmilyen utalás. Ott, amikor is koherens joggyakorlatot következtében rögtön az elején észrevették a társadalmi kihatást és köcsevetési kihatások az ilyen probléma megoldásában, ezeket az a tanulmány nem vette figyelemben. Ez a tanulmány még az sem mut, arra sem mutatott rá, hogy a nyugat-baltának helyzete és volt egy ilyen fejlődés, mint amilyen volt az én országomban. Végezetül azt szeretném mondani, hogy a tanulmánytól azt vártam volna, hogy utaljon, a súlyos korrupciós botrányokra, amelyek megjelentek, a, a, a tulaj az ingatlanak visszakövetelése során, ugyanis két érdekcsoport eh, ütközött, olyan csoportokról van szó, amelyek, hogy így mondjam, nem nagyon követik a legális utakat, olyan tulajdonokról van szó, például az én országomban olyan tulajdonosok, olyan esetek is voltak, amikor a tulajdonosok az országon kívül voltak, és azért tudtuk nélkül történt ez a visszaigénylés. Nos, mi politikusok vagyunk, a, ö, Kedves kollégák, én úgy vélem, hogy el kell fogadni, nem szabad elfogadni, hogy egy európai, tagá, európai tagállamban két millió embert nem élvezheti az alapvető emberi jogait, és az a veszély fenyegeti őket, hogy az utcára kerülnek. Ezt nem szabad elfogadni, mert ez egy igazságtalan helyzet. A kommunista rezsim maradványáról van szó, amelyik veszélyezteteti még most is a demokratikus rendszert és az országom társadalmi egyensúlyát, amelyik a 90-es évek óta nagy erőfeszítéseket tesz nem szabad, hogy az európai tagállamok elfogadják, hogy két millió állampolgár az utcára kerül, mert hogyha Németországról, Lengyelországról, Csehországról, Magyarországról beszélnek, nem ez történt az ő esetükben egy megfelelő megoldást találtak, eh, tulajdon eh, jogot ajánlottak fel nekik, eh, megfelelő tulajdon tulajdonviszonyok közepette zajlott le ez az egész folyamat. A dolgokat tehát jól elvégezték. Nos, itt viszont új áldozatok születhetnek mellékesen, hogy így mondhatnám. Remélem, hogy ez, eh, hogy észrevették önök is, eh, hogy ez egy európai problémává lett, mert az Európai Unió nem fogadhatja el azt, hogy két millió állampolgára tárgyként kezelik, teljesen semmibe veszik az alapvető emberi jogait. Nagyon szépen köszönöm. Hankis asszonynak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, Bosziner úr. Köszönöm. Engedjék meg, hogy ezúttal anyanyelvemen szóljak hozzá, mert szeretnék minél pontosabban fogalmazni. Mindenekelőtt szeretném elismerésemet kifejezni hármójuknak, a tanulmányok készítőinek, hogy mertek nyúlni ilyen alapossággal és ilyen gondolatgazdagon ehhez a mai napig rendkívül kényes témához néhány rövid kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, Hmm? I begin again? Yes, yes. Akkor elnézést, újra kezdem. Pont azzal kezdtem, hogy engedjék meg nekem, hogy ezúttal az anyanyelvemen szóljak hozzá, azért mert szeretnék minél pontosabban fogalmazni mindenekelőtt ismételten akkor elismerésemet szeretném kifejezni a mindhármójuknak akik ilyen alaposan és ilyen gondolatgazdagon hozzámertek nyúlni ehhez a mai napig rendkvül kényes témához. három rövid kérdésem volna az egyik hogy miért nem emltik azokat az országokat még az emltés szintjén sem uniós tagállamok most már több éve de ugyanúgy kommunista országok voltak ugyanúgy a kommunista rezsim átgázolt a magántulajdon szentségén ugyanúgy elraboltak a kommunisták mindenkitől mindent amit csak lehetett ingatlant földet és vagyont például magyarország a saját hazám de gondolom nem más a helyzet csehországban vagy lengyelországban sem és mai ezekben az országokban ennek a kommunista ősbűnnek mert ezt lehet ennek nevezni tehát ennek a kommunista ősbűnnek az erkölcsi terhét mai napig ugyanúgy hordozzuk mint az önök által emltett és tanulmányozott országokban. engedjenek meg egy talán néhányuk számára ha tetszik megbotránkoztató példát de szeretném érzékeltetni a dolog erkölcsi súlyát amit hordozunk mai napig magyarország az elmúlt nyolc évben magyarország miniszterelnöke például és családja egy olyan villában élt és él amelyet a nácik raboltak el egy zsidó családtól majd a kommunisták újra elrabolták és gondolják meg hogy ennyi évtized után magyarország miniszterelnökét nem zavarta hogy az országot egy ilyen kétszeresen elrablott villából iránytja sajnos ezzel az örökséggel mai napig küzdünk tehát az első kérdésem hogy miért nem szólnak a, ezekről az országokról is noha nyilván konszolidáltabbak mára már sokkal a viszonyok mint néhány önök által emltett országban. a második észrevételem volna hogy úgy éreztem hogy egyik tanulmányró vagy előadó professzor sem tesz megfelelően pontos és éles különbséget a kárpótlás és a reprivatizáció között. pedig ugye itt két nagyon különböző dologról van szó mert a kárpótlás sok országban például az én hazámban is úgynevezett kárpótlási jegyek útján történt. na most ez egy rendkvül igazságtalan vagy nem is hogy igazságtalan de aránytalan és méltánytalan módja a kárpótlásnak. ezeket a jegyeket emberek eladogatták semmilyen formában még utólag sem tudtak ezzel semmit tenni abból a sérelemből amit elszenvedtek ugye a reprivatizáció amiről itt többen is úgy beszéltek az előadók közül mint egy reális és valóságos dologról de az én tudomásom szerint a volt kommunista országok többségében reprivatizáció nem történt csak kárpótlás tehát magyarán nem tudom én nem mennék önök a szakértők például az én hazámban magyarországon biztos hogy nem történt tehát ott se ingatlant se földet se vagyont eredeti tulajdonosnak vissza nem adtak ez egy nagyon nagy erkölcs tehát egy erkölcstelenség állapotába töltjük azóta is ezeket az évtizedeket ugyanakkor és ez lenne egy következő kérdésem hogy avval a problémával mit lehet önök szerint kezdeni hogy voltak azért sokan akik arra gondoltak hogy próbáljuk meg erkölcsileg is helyretenni a dolgot és nem kárpótolni ilyen olyan módon hanem reprivatizálni. igen ám de ugye nagyon sok évtized telt el és gondoljuk el hogy mondjuk valakitől elraboltak a kommunisták sőt már előtte a náci rezsim ugye kezdte az eltulajdontást majd a kommunisták elraboltak mindent na de hát mára nagyon sokadik tulajdonos birtokol mondjuk egy épületet na most ha lezajlik egy reprivatizálás akkor olyan embertől veszem el a vagyontárgyát aki teljesen ártatlan ebben a dologban és ő már jogszerűen szerezte. tehát a kérdésem az hogy az egyik erkölcstelenséget és igazságtalanságot nem lehet e valósznűleg nem lehet egy másikkal orvosolni. Tehát, tehát ezzel is fejezném be hogy erről nagyon érdekelne az önök véleménye hogy itt van e gyakorlatilag és erkölcsileg, mert ugye ez két különböző dolog. Tehát gyakorlatilag jogilag, és ugyanakkor elkölcsileg bármilyen lehetőség is a reprivatizációra, tekintettel az eltelt évtizedekre. Köszönöm szépen. Grazie, kolléga Macmillan Köszönöm, Macmillan kollega. Um. Köszönöm szépen, elnök asszony évek óta, hosszú évek óta érdekel engem ez a téma. Azt hiszem, a petíciós bizottságban én voltam 1988-ban az első jelentéstevő egy ilyen témakörben. Nagyon hálás vagyok a szakbizottságnak, hogy meg, megbízást adtak ennek a tanulmánynak az elkészítésére amelynek az elkészítésében több intézmény, kutatóintézetek is részt vettek. Az Európai Parlament számára a legfontosabb kérdés, hiszen ez egy nagyon nagy kérdéskör, több millió embert érint ez az Európai Unióban és az Európai Unión kívül is. Tehát erre tekintettel úgy gondolom, hogy nem szabad itt hagyni, csak a parlamentben foglalkozni ezzel a kérdéssel. Egy sor tulajdonjogi kérdés merül fel, és a 17. cikk alapján az emberi bíróság is foglalkozik ezzel, a jelenlegi jogviszonyok alapján. Tudom, hogy korábbi jognak itt nincs szerepe. Az Európai Parlament egy koherens álláspontot kellene, hogy kialakítson nagyon sok nehéz és komplex kérdéssel kapcsolatban. Most ennek azért rátérnék a konkrét megállapításaimra. Tehát ne hagyjuk annyiban, ne csak itt foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. A második gondolatom egy még konkrétabb. Én Szerbiát elég jól ismerem, ott többször jártam, mint az összes többi balkáni országban, és nem érzem igazán azt, hogy bár hát tisztelettel adózom a jelentésnek, hogy ami a korrupció szintjét és az ottani nagyon nagy nehézségeket illeti, amivel a jogos jogos, a törvényes tulajdonosok megküzdenek, tehát szerintem ezt nem korrektül írja le a jelentés, nem történt semmi eh, Szerbiában, és hogyha arra gondolunk, hogy az ország az EU tagjába akar várni, akkor hát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik. Eh, Szerbia EU-val kötött eh, megállapodásában is van egy rész, ami a tulajdonjoggal foglalkozik. Elnök asszony, következő érdekelne. Vajon a petíciós bizottság kijelölhetne egy rapportőrt a koordinátorokon keresztül, azzal a megbízással, hogyha megvizsgáljuk az alapjogi karta minket érintő szempontjait, és ide tartozik például a gyermekek jogai, úgy tudom, hogy erről is készül majd egy tanulmány, és esetleg szervezhetnénk még idén valamikor egy meghallgatást, amelyben egyszerre foglalkoznak a gyermekek jogaival és a tulajdonjogokkal, hiszen a Lisszaboni szerződés után ez, ez az új szürke terület, ahol, ahol melyhez most már az Európai Parlamentnek nagyon komoly legitim érdekelődése kapcsolódik. Szeretnék utalni még valamire. Tavalyi nyilatkozat a terrorizmus elleni küzdelemről, amelyet 40 ország írt alá, és amely elsősorban a zsidó családokkal szemben elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak. Azt hiszem, sokakat érdekel, és talán ez egy konklúzívabb mechanizmus lenne, mint egy meghallgatás, megszervezése. Összességében azt szeretném mondani, hogy hagyjuk még nyitva, és foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, kedves kolléga Bazescu asszony, parancsolj. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném az elején azzal kezdeni, amit uh, elmondott már más kolléga is, hogy a balkáni országokkal miért nevesítik egy lapon Bulgáriát és Romániát, miközben ez a két ország már EU-s tagállam és tulajdonképpen a visszaszolgáltatás kérdésével már foglalkozott, tehát ez megismételt kérdés, hiszen már elhangzott. A másik dolog. Virgil Stere petíciójára szeretnék utalni, A korábbi tulajdonjogok és a tulajdonosok, akiktől elkobozták a vagyontárgyaikat, tulajdonképpen már meghallgatásra került, az ő ügyeiket felgöngyölítették, természetesen egyenlő elbánást szeretnének biztosítani az érintettek számára, diszkriminációmentességet, és természetesen azok, akiket jog sértés ért meg kell, hogy kapják a, a, kártalani, a kártérítést. Levél, levél is született ezzel kapcsolatban, és ez a 112-es számú cikk az, amely biztosította a korábbi tulajdonosokat, hogy visszaszerezhessék a jogukat az állam által elkobzott vagyontárgyak kérdésében. És a bérlők számára is lehetőség nyílt arra, hogy megvásárolják ezeket a, az ingatlanokat. 2001 előtt kártérítésre volt lehetőségük, amennyiben helyén valónak ítéltetett az igényük. És a családon belül is lehetőség volt a vagyontárgyaknak a visszaszolgáltatására. A korábbi tulajdonosok, illetve azok örökösei részben csak kártérítést kaptak tehát ez azt jelenti, hogy itt akkor a visszaszolgáltatás nem merül föl. Ez egy visszavonhatatlan döntés. A 2009-es év során egy új törvény született, és ennek a száma a tízes törvény. Ennek értelmében vagy kártérítésre jogosultak az érintettek, a piacértéknek megfelelő magasságban, és nyilván az inflációs változásokat követve is. Predoljú igazságügyminiszter 1999-ből a 40-es számú cikk, törvény cikkére hivatkozással a korábbi tulajdonosokra való tulajdon vissza szolgáltatása kapcsolatban döntött, és a kommunista rezsimben az áldozatoknak visszaszolgáltatja a ö, tulajdonokat. one was promulgated after the Constitutional Court decided that it complies with the Constitution. I just... Azt szerettem volna csak bemutatni, hogy a jogalkotás létezik, Nyilván nem akartam ezzel ítéletet adni, de köszönöm, hogy meghallgattam. Grazie, Rapti. Köszönöm szépen, Rapti. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Prosochi, όλους τους Nagy érdeklődéssel hallgattam az elhangzottakat. A helyzet valóban nem egyszerű én azt mondanám, hogy ez rendkívül összetett, sőt kritikus a helyzet. Annak érdekében, hogy egy pontosabb képet kapjunk, szerettem volna föltenni egy kérdést. A Paravia úrnak, aki képviseli a tulajdonosok nemzetközi szövetségét és szerettem volna, hogy térjen vissza azokra az országokra, amelyek érintettek annak érdekében, hogy pontosan megértjük, hogy ez a, az eset olyan tulajdonosokat érint, akik az adott országban élnek. Tehát nem arról van szó, hogy más országban élő e, tulajdonosok egy másik országban tart, igényelnek ingatlanokat. Tehát ezt kérem pontosítsa. Aztán azok után, amiket meghallgattam a különböző hozzászólók eh, részéről, két dolgot szerettem volna eh, mondani. Egyrészt a tanulmányok ha megengedik, egy kicsit kaotikusak voltak. Amikor van egy tanulmány, akkor én azt szeretném mindig, hogy legyen egyfajta metodológia, amelyik alapján eljár az előadó. Jobb lett lehetne, hogyha ezeket a tanulmányokat például a parlamenti képviselők megkaphatták volna annak érdekében, hogy részletesen át tudjuk tanulmányozni, felkészülni a kérdésekre, mert ezek igen fontos kérdések. Egy ilyen rövid előadás nem elégséges jó lenne, hogyha ezeket megkaptuk volna, mert az előadás során kitisztulnak bizonyos kérdések, de a mi helyzetünk nem könnyű. Én például a magam részéről szeretném megkapni egy, egy példányt ezektől, ezekből az előadásokból. Vagy ha magát az előadást nem lehet megkapni, legalább egy, egy, egy kivonatot, egy, egy összefoglalót ezeknek annak érdekében, hogy ez ezzel is elismerném az előadásoknak a kidolgozóit. Tehát egy másolatot szeretnék kapni ezekből a tanulmányokból. Ez lenne az első pont. Másodjára, mivel ahogy más-más helyzettel szembesülnek ezek az országok, én azt szeretném, hogy ezeket a kérdéseket még tartsuk nyitva. Nem gondolom azt, hogy ezeket a kérdéseket le kellene zárni. Úgy gondolom, hogy ezeket még a jövőben is hozzuk elő újra, mert van sok kérdés, amit még további pontosításra szorul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Szalavrákos kollega, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen elnök asszony, jogi, jogász vagyok, és meghallgattam az előadásokat, és úgy vélem, hogy megfelelő módon lett bemutatva az ingatlanok helyzete az ex-szocialista tábor országaiban, a volt Jugoszlávia országaiban, és a Balkán a Balkánban, annak ellenére, hogy Görögország és a Balkánban van, és a görög helyzet teljesen más és rendezett, ami a tulajdonviszonyokat illeti. Ezek olyan problémát jelent olyan személyeknek, akik azon a, té azokban a térségekben laknak. Nos, ami az információt illeti, nem volt, mi nem vagyunk egy bíróság, nem vagyunk egy nyomozó hivatal, mi egyszerűen csak tanulmányozzuk ezt a helyzetet. És ezért úgy gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy kiegészítsük ezeket a tanulmányokat. És egyetértek a hozzám szólóval, hogy jó lett volna, hogyha megkaptuk volna ezeket a tanulmányokat, hogy át tudjuk olvasni előtte. Nagyon sok jog eh, jogszabályt lett felsorolva, különböző jogi kérdések merültek fel, és ezekre szükséges az, hogy felkészüljünk. Úgy gondolom, hogy persze mi mindannyian nem ugyanazokon a folyamatokon mentünk át, az összes ország, az új tagállamok sem mentek át ugyanazokon a folyamatokon, más-más helyzetek vannak azok az országok, amelyek korábban csatlakoztak ott a helyzetet, más eh, módon rendezettek a kérdések. Van a Magna Carta, vannak a tulajdonjoghoz való e, jogot garantáló dokumentumok, az Európai Unióban ezek a kérdések e, már tiszteletben vannak tartva, és úgy gondolom, hogy azokban az országokban, amelyek korábban csatlakoztak, ott ezeket a helyzeket többé-kevésbé e, jól megoldották kivéve ebben a két utóbb csatlakozott országban. Úgy gondolom, hogy ezt a petíciót hagyjunk nyitva, mindenképpen ki kell jelenteni, hogy nem érinti Görögországot. Annak ellenére, hogy itt a Balkánról beszélünk, a Balkánról beszélünk, de a Balkánban is különböző civilizációk vannak, különböző rendszerek vannak, ott létezett a bizánci birodalom, a török birodalom, az ottomán birodalom, ők is más-más jogokat alkalmaztak ezek, ebben a térségben. A szomszédos országokban is, például Ausztria felé haladva és Németország felé haladva teljesen más jog szabályok vonatkoztak a tulajdonra, vannak olyan országok, eh, volt Jugoszlávián belül is, amelyik sokkal európai, mint ottománosabb, hogy így fejezem ki magam, mert más-más befolyás alatt kerültek. Tehát mindenképpen pontosítani kell, hogy ezek a történetek olyan országokat érintik másképpen, más formában, olyan országok, amelyek korábban a kommunista országok voltak, és most ezekben az országokban ezek a tulajdonok viszony, tulajdonviszonyok rendezése nem történt meg kellőképpen. Tehát én is azt szeretném, hogy egy jobb információt kapjunk, hogy meg legyen megfelelő módon, megkapjuk időben a dokumentumokat annak érdekében, hogy pontosabban és részletesebben tudjunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen! pontosítanám azt, hogy két héttel ezelőtt már kiosztottuk ezeket a dokumentumokat, azok, akik most újra kérték, azoknak el fogjuk juttatni. A Anzer Undegrén a bizottság képviseletében parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni azt, ami már elhangzott amit az EU kompetenciájának a korlátairól beszél, elmondtak eddig már a 375. cikk kapcsán. Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy a szabályok nem változtak. És amit a korábbi válaszunkban elmondtunk, az most is érvényes. Az alapvető kritériumunk az, hogy a csatlakozási kritériumoknak való megfelelés adott-e. A tulajdonjogok védelme ugyanis a politikai csatlakozási kritériumokhoz tartozik, és nem elég, hogyha a nemzeti jogszabályok gondoskodnak a tulajdonjogok szentségének a biztosításáról, hanem a gyakorlatban is kell, hogy a joguralma, a jogállamiság érvényesüljön. A gazdasági csatlakozási kritériumok között is szerepel ez a kérdés abban az esetben, hogyha az e téren meglévő hiányosságok akadályoznák a piac gazdaság megfelelő működését. Biztosítani kell az ingatlan tulajdonhoz fűződő jogot, azután a vállalatok a tele alapításának a jogát garantálni kell. A, ezek mind a gazdasági csatlakozási kritériumokhoz tartoznak. A jól működő piacgazdaság egyik feltétele az, hogy tisztázottak, egyértelműek legyenek a tulajdonviszonyok és a tulajdon jogokkal kapcsolatos rendelkezések. Felesen használni az ingatlanokat jelzálog hitelekhez ezért sem lehetnek tisztázatlan pontok a tulajdon jogokkal kapcsolatban. Szeretnék szólni néhány szót a kárpotlási kérdésekkel kapcsolatos legújabb fejleményekről nyugat-balkáni országokban és Koszovóban. Bosznia-Hercegovinában még nem hoztak létre határozott jogi kereteket a állam szintjén mm, ezt az akadályozza, hogy ellenzéki pártok megkérdőjelezik a bosznia-hercegovini hercegovinai parlamenti közgyűlés legitimitását a tekintetben, hogy elfogadhatnak-e bármilyen jogszabályt a restitúcióról, kárpótlásról. Ami a boszniai szerb köztársaságot illeti, itt az entitások, a három népcsoport önkormányzata külön-külön saját kárpotlási törvényt készül elfogadni. De még nem adottak a feltételei annak, hogy egy fenntartható, tartós megoldás szülessen. És hallottunk arról, hogy Horvátországban is vannak problémák késedelmek vannak, a kárpótlásban problémák vannak, a magán tulajdon reprivatizációjával kapcsolatos kérdésekben. Szerbiában a hiányzó jog alap akadályozza, vagy lassítja le az, hogy megfelelően végbe menjen egy kárpotlási folyamat. privatizációval kapcsolatos jogvitákról is említést kell tenni. Sok esetben ez gátolja meg azt, hogy visszaszolgáltassák a vagyonokat a jogos tulajdonosoknak. És a költségvetés szűkössége miatt is az egész folyamat nagyon sok kihívással terhes. Koszovó. Koszovóban nagyon pontosan leírja a tanulmánya a koszovói helyzetet, a koszovói vagyonügynökség a felelős a technikai rész, technikai lebonyolításért, a döntéseket pedig bíróságok hozzák meg. A koszovói vagyonügynökség pénzügyi támogatást is kapott az EU-tól, és a koszovói szerbek együtt kell, hogy működjenek a vagyonügyi kérdésekben. Ilyen együttműködés nélkül ugyanis nem lehet tartós előrelépésre számítani rövid távon. A tanulmány korrektül vonja el azt a következtetést, hogy a eh, vagyonjogi kárpótlás nagyon fontos az elmenekültek visszatérésével szempontjából is. Itt csak utalnék a szarajevói folyamatra. Ott sajnos nem volt semmi eredmény, az utolsó miniszteri konferencián támasztott elvárásokkal kapcsolatban, ami március 25-én volt. A helyzet továbbra is befagyott, nincs elmozdulás, nincs előrelépés. De támogatjuk azt, hogy különböző módon próbáljanak meg ezek az országok egyértelmű jogi helyzetet teremteni. Így például legyenek ingatlan nyilván, nyilvántartási projektek, vagy a telekönyveket hozzák rendbe. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két percre adom meg a szót minden egyes kérelmezőnek, Paradias úrnak és három szakértőjének. Parancsoljon, két percet kap. Mikrofon nélkül egyelőre. Csak egy nagyon rövid megállapítást tennénk. A háztulajdonosok szövetségének a petíciója konkrétan olyan tulajdonjogokhoz kapcsolódik, amikor a korábbi totalitárius rezsim, az állam kopzott el vagyont. A kommunizmus, a fasizmus voltak ilyen totalitárius rezsimek. Pontosan ezekre a helyzetekre utalunk, és európai országok polgárai nyújtottak be keresetet a saját államukkal szemben. Románok a román állammal szemben, bulgárok követelnek vissza a vagyonukat a bulgár államtól, tehát nem románok szeretnének Bulgáriától visszakapni vagyontárgyat, és egyáltalán olyan országokról nincs szó, ahol soha nem volt totalitárius rezsim, tehát például Görögországról nyilvánvalóan nincsen szó a vagyonjog, vagyoni kárpotlással kapcsolatos perek vagy kérések kapcsán pontos, hogy ezt tisztán lássuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a szakértőknél ugyanazt a sorrendet követjük, amit korábban. Parancsoljon! Köszönöm szépen! És köszönöm a vitát, ami ugyanolyan átfogó volt, mint ez az egész témakör. Mi nem vagyunk politikusok, hanem jogászok vagyunk, ezt kérem értsék meg, ezért más megközelítést alkalmazzunk időnként. Arra törekedtünk, és elhangzott egy kifogás, hogy például Bulgáriát és Romániát mérvettük be a tanulmányba. Hát elnézést kérek, én erről nem tudok mit mondani. Én, meg, mi megbízást kaptunk, hogy melyik országokkal foglalkozzunk, de nem ismerjük az okokat, hogy miért ezeket az országokat választottak ki. Mi megpróbáltunk differenciálni, hogy más dimenzió, vagy más kategória az EU tagállam, vagy más kategóriába soroltuk azokat az országokat, amelyek közelednek az Európai Unióhoz, vagy tagságra törekednek, illetve ott van Szerbia, Koszovó, akik még ettől nagyon messzire vannak. Differenciáltunk tehát a három csoport között és eltérő fejlődési stádiumban is vannak a három csoportba tartozó országok. Tehát el akartuk kerülni ezt a veszélyt, hogy egy kalapba dobjunk bele minden országot, ezt meg akartuk akadályozni. Ami a kárpótlás és a reprivatizáció kérdését illeti, ez a kérdés valószínűleg egy terminológiai probléma is a kárpótlást az eh, elméletben az entschädigunggal eh, helyezzük egy szintre, tehát eh, a reprivatizáció pedig a visszaadás, németül a rüggábe, ez egy terminológiai kérdés is, de igazat is adok önnek, hogy a differenciálás nagyon pontos kell, hogy legyen. És abban is igazat adok önnek, hogy az a kérdés, hogy meddig mehetünk vissza, erről a kérdésről lehetne még hosszasan vitatkoznunk, hiszen többnyire olyan kérdés vetődik fel, hogy 45-től 45-ig megyünk vissza a kárpotás kapcsán, de hát visszamehetnénk más időpont is más időszakokat is figyelembe lehetne venni, de ezek politikai kérdések, és nem jogi kérdések és a jogászok azokra a kérdésekre keresnek választ, amire a politikusok nekik megbízást adnak. Köszönöm szépen, elnézést kérem. Mott eh, kérelmezőnek adom meg a szót, akit nem láttam az imént. Két percet kap. Eh, Köszönöm szépen, szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a két millió áldozat nagyon-nagyon magas szám, de nem felel meg a valóságnak. 200 ezer visszaszolgáltatási igény érkezett be, és ebből a 200 ezerből a legtöbb termőföldekre vonatkozik, nem ingatlanokra. Ingatlanok vonatkozásában maximum 50 ezerről beszélhetünk kártérítési igényt, illetően a két milliós nagyságrendben nem tudom, hogy igazából hogyan jutnak egyáltalán ilyen eredményre. A második dolog. Az elkobzások 1950-ből tulajdonképpen az akkor érvényes alkotmányjal szemben lettek elkövetve, azaz akkor is jogtalanság, jogsértés történt. És már annak idején is törvénysértésnek számított ez. Jogcímen szereztek olyan ingatlant, amely gyakorlatilag nem volt jogos. Nem csak én gondolom ezt így, hanem az Európai Emberi Jogi Bíróság is így ítélkezett, amely azt mondja ki, hogy az állam olyan ingóságokat, ingatlanokat értékesített, amely nem a tulajdonát képezte. Ezen felül ajánlás is megfogalmazott a bíróság, hogy viszonylag záros határidon belül intézkedéseket foganatosítson annak érdekében, hogy azokat, akiktől elvették a vagyontárgyaikat, adják vissza, szolgáltassák vissza azokat, vagy pedig bizonyos határidőn belül minél előbb pontosabban kártalanítsák. Ez tehát az Emberi Jogi Bíróság szóhasználata nem a sajátom. Egyébként egy kísérleti jellegű eljárás is elkezdődött, júliusban lesz egy per, amely mintául szolgálhat, és Románia ennek értelmében vagy kártalanításra, vagy visszaszolgáltatásra lesz kötelezett. A minisztertanács 2000 március 4-én ebben az évben egy vonatkozó rendeletben felszólította Romániát arra, hogy ezt az ajánlást ültesse át a gyakorlatba, azaz foganatosítsa. A következőre is utalnék. Elhangzott itt ma, hogy a 2009 per 1-es törvény megoldhatná a problémát. De hát akkor mit kell tenni, hiszen tudjuk, hogy a román kormányfő is felkérte az alkány, alkotmánybíróságot, hogy vizsgálja felül ezt a törvényt. Igaz, hogy az alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte ezt a törvényt, négy alkotmánybíró azonban külön véleményt fogalmazott meg. Ebben pedig azt fogalmazták meg, hogy ez a 2009 per 1-es törvény a korábbi tulajdonosokat megfosztotta a tulajdonoktól, nem tartják alkotmányosnak, és az Európai Emberi Jogi Karta, illetve egyezmény ellen is vét. Mikela Salamon. Like to... Én szeretném hozzáfűzni a visszaszolgáltatás jogához, a, vagy a kártalanításhoz a nemzetközi jog értelmében azt, hogy jobb lenne egy egységes jogalap, és ez vezetne a jogbiztonsághoz a bérlők szempontjából, de mint hogy tudjuk, hogy az emberi jogi szerződések kodifikációja, ratifikációja nagyon hosszadalmas folyamat. Ugyanakkor a nemzetközi közösség és a különböző intézmények nek megfelelő eszközök állnak a birtokában, amelyel ezeket a tulajdonjogi viszonyokat rendezni tudják, és megfelelő módon felgyorsíthatják, megoldhatják a visszaszolgáltatást. Elhangzott itt az is, hogy a joghatóságok hogyan képesek megbirkózni ezekkel a feladatokkal. Hallottuk az, az elkobzást a kommunista rezsimek során, és azt is, hogy nem minden esetben sikerült még megoldani ezeket a kérdéseket, bár benyújtásra kerültek az igények, a kártérítési igények, de nagyon sokszor ezeket nem, tudjuk, nem tudják befogadni, mert nem, nem állnak összhangban a vonatkozó egyezmények rendelkezéseivel. Az Európai Uniónak azt gondolom, hogy megvannak az eszközei, és a bizottság képviselője felé tudom mondani, hogy igenis alkalmazásra is kerültek ezek a jogszabályok megfelelő jogalapon, tehát erre lehet támaszkodni a munkánk során. Köszönöm szépen, Laura Stefan. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Átadom a kollégámnak a szót, mert ő az összes kommentárunkat hozzá fűzivalónkat össze tudja foglalni. Köszönöm szépen. Két metodológiai, mocetani kérdést kaptunk amelyeket a parlament képviselő tettek föl. Egyrészt miért voltak azok az országok, amelyeket vizsgáltunk benne a tanulmányban, és mások, mint Magyarország, Csehország, miért nem? Nos, hát erre kaptunk felkérést. Azt gondolom, hogy releváns lett volna a magyar és lengyel és cseh példák felsorolása is és vizsgálására is, de a szerződési feltételek ezt nem biztosították, nem erre kaptunk felkérést. Azt gondolom, hogy érdemes lenne ennek a tanulmánynak a vizsgálódási körét kiterjeszteni, és hát tulajdonképpen a kérdések alapján úgy gondolom, hogy ez helyes is lenne. A másik dolog a korrupció és a közigazgatási kapacitás. Nos, hát utalhattunk volna, és egyébként utaltunk is erre különböző országok kapcsán, ugyanakkor ezek általános jellegű problémák a közigazgatásban és a döntéshozatali eljárásokban. És a korrupcióról beszélni, illetve az igazgatási kapacitásokról írni, ez ugye nem csak a visszaszolgáltatással összefüggő probléma, és a végrehajtással összefüggő probléma, mert tulajdonképpen hasonló hatással hatnak más ügyletek is függetlenül attól, hogy most megtörténik a kárpótlás, avagy sem. A problémák nagyon sok esetben azonosak. Nyilván, hogy ha így jártunk volna el, és ezeket az aspektusokat is belefoglaljuk a tanulmányba, az egésznek a végeredménye más lett volna, de még egyszer mondom, nem erre kaptunk felkérést, körülhatárolt feladatunk volt, de az önök érdeklődése biztató, és úgy gondolom, hogy egy sokkal részletesebb, még több adatra támaszkodó tanulmányt, több országot integráló ö, tanulmányt is készíthetünk, amelyben szerepel Magyarország és a Cseh Köztársaság is. Köszönöm. Köszönöm szépen, ha jól értettem. Ha hozzászóló képviselők hozzászólásaiból szükség van arra, hogy nyitva maradjon ez a téma, mások is megerősítették, a válaszokból is ez tűnik ki. Úgy vélem tehát, hogy még mélyebben fogunk foglalkozni ezzel a kérdésekkel a jövőben. Úgy vélem tehát, hogy minden döntést majd a jövőben fogjuk meghozni, hogy hogyan fogjuk eljárni ezekben a kérdésekben, majd a koordinátorok külésen fogjuk ezt eldönteni. Tehát nyitva hagyjuk ezt a témát, és majd beszélünk róla a jövőben a következő meeting Pekingen. Rátérek a következő napi rendi pontra. Ah, pedig a 9-es napi rendi pont, mert ugye ezeket felcseréltük korábban. És... Eh, eh, missione in Campania. És ez a kampánia jelentés. A magyar fülke kérdezi a jelenlévőket, hogy valaki hallgatja a magyar tolmácsolást, kérem jelezze a magyar kabin felé, ha valaki hallgatja a magyar tolmácsolást. Amennyiben nincs, senki nem jelzi, hogy hallgatja a magyar tolmácsolást, a magyar kabin megszünteti a tolmácsolást. Because we have had received so many petitions on the waste uh, uh,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 passo alla successiva è iscritta al numero venti la cinquecentocinquantatré del duemilasette e ridò la parola ad kobe. Thank you. Um, this is not a local problem. It is an issue of um, Warsaw and an action to protect uh, citizens of Warsaw towards the excessive exposure of particulate matter and it refers also to nitrogen dioxide. Um,